änderung der tagesordnung haben. Äh, der tagesordnungspunkt sechs frau nevealov kann nicht da sein wird also verschoben. das ist die new agenda for news. ami a heti hatos napirendi pontot illeti ezt elhalasztjuk mert hogy az előadója nem lesz itt a körünkben úgyhogy ezt a legközelebbi alkalomra halasztjuk ami pedig a többi napirendi pontot illeti gondolom ezeket látták és hagy jelezem hogy a lett, a litván nyelv, a máltai, a svéd és a cseh nyelven kívül az összes többi nyelv ma munkanyelv, tehát ezeken beszélhetnek is, illetve hallgathatják a tolmácsolást. Ennyit akkor az egyes és a kettes napi rendi pontról, ami a hármas napi rendi pontot illeti, jelenleg itt van körünkben 2012-es költségvetési évnek az előadója, Francesca Balzani van tehát körünkben, és hamarosan elmondja nekünk, hogy hogyan is látja a jövő évi költségvetést. És hát meghallgatjuk a mi részünkről megvan a felelőse szinte a témának, ugyanaz, aki tavalyi évben. Először is azt, asszonyt használjuk meg. Öni a szó, asszonyom. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A költségvetési eljárás a kezdetén van, de ez a kezdet egy igen fontos pillanat, ugyanis az a célunk, hogy a lehető legjobb módon elindítjuk a munkát, ami a következő hónapokban ránk vár. Tavaly egyetlen egy olvasatban tudtuk ezt elérni, és most ugyanezt szeretnénk elérni. Figyelembe vesszük tehát minden tényezőt. Tekintettel arra is, hogy a tagállamok szembesülnek nagyon kemény gazdasági visszaeséssel, és ezért ők bejelentették azt, hogy szeretnének csökkenteni a költségvetési befizetéseket, sokszor ezt indokolatlanul tették. Rögtön az elején a kollégáim is egyetértettek velem, akik a Költségvetési Szakbizottságban dolgoznak. A szándék, a javaslatom az az volt, hogy vonjunk be az érdekelt szakbizottságokat is. Azért kell bevonni a szakbizottságokat, az azért van, mert a költségvetés kidolgozása a tartalom szempontjából is nagyon kényes feladat. És azért úgy gondoljuk, hogy minél több szakbizottság hozzászól a költségvetés megszerkesztéshez, annál eredményesebb leszünk. Nagyon sok szakbizottság olyan kompetenciákat irányít, amelyek nagyon fontosak. Emiatt ma Emiatt vagyunk ma itt, hogy meghatározzuk, hogy melyek legyenek a prioritások a következő költségvetési költségvetésben. Az én javaslatom a következő az, hogy dolgozzuk ki a prioritásokat 2012-ben úgy, hogy csökkentjük a prioritásokat, tehát azonosítani azokat a prioritásokat, amelyek leginkább segítenek nekünk abban, hogy teljesítsük a 2020-as stratégiát. A 2020-as stratégia egy közép-hosszú távú stratégia, de úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy azonnal elkezdjünk dolgozni abban, hogy meghatározzuk a prioritásokat, hogyha már most konkrétan végig akarunk menni ezen az úton. A referencia pont tehát a stratégiának a eh, célkitűzései, és azok az zászlós hajó célkitűzések, amelyeket kitéztünk magunknak. Mi szeretnénk egy olyan Európát, amelyben a gyerekhalandóság egyre szűk, egyre kisebb. Azt szeretnénk, hogy az európai lakosság minél nagyobb százaléka végez el az iskolákat, és egyre magasabb szinten végez el az iskolákat. Tehát a célunk az, hogy Európában a képzés erősebb, legyen. Ez nagyon fontos a versenyképesség javítása érdekében. Tudjuk azt is, hogy a munka munkaerőpiac egyre inkább szakképzett munkaerőt követel, és Európában elég nagyok az egyenlőtlenségek, és emiatt versenyhátrányban vagyunk. A fiatalok szakképzettsége nem annyira kedvező, mint más országokban, például az Egyesült Államokban. Emiatt a 2020-as stratégia kerete nagyon sok kapcsolási pontot nyújt a bizottságnak a munkájával, és ezért segít nekünk abban, hogy azonosítjuk a prioritásokat. Nagyon szűk a mozgástér ugyanis a ciklusnak a végén járunk. A 2012-es költségvetésről van szó tehát, és a, a 7 éves ciklus végén nagyon szűk mozgást tér rendelkezik. Emiatt koncentrálni kell az összes erőfeszítéseket, a pénzügyi erőfeszítéseket is azokra az alapvető célkitűzésekre, amelyeket legfontosabbnak tartunk, és ebben be kell vonni a kísérleti projekteket és az előkészítő projekteket is. Nagyon elővigyázatosan kell eljárni, mert a forrásoknak a felhasználása megszabja a mozgásterünket. És mivel, hogy arról van szó, hogy olyan projektekről van szó, és olyan cselekedetekről, amelyek már elindultak, már folyamatban vannak, szükség van arra, hogy alaposan és figyelemmel válasszuk ki, melyek azok az elemek, amelyek prioritást élveznek. Azok, amelyek már megvoltak az előző költségvetés években is, azokat ellenőrizni kell, hogy valóban beváltak, valóban hozták a várt eredményeket, hol lehet azokon javítani. Tehát egy olyan gyakorlatot kezdünk el, amelynek az a célja, hogy bevonjunk a szakbizottságokat a költségvetés meghatározásában. Először is arra kérjük Önöket, hogy határozzák meg a prioritásaikat, mi ennek fényében fogjuk majd elolvasni a bizottság költségvetési javaslatát, amit április 20-án fog nyilvánosságra hozni. Ennek alapján fogunk kidolgozni a saját parlamenti álláspontunkat, és mindenre majd a nyár végén kerül sor. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Tudjuk, hogy április végére terjeszt elő az Európai Bizottság a költségvetési tervezetét, és hát elméletileg egy olvasatra kell most sort keríteni, Meglátjuk majd, hogy lehetséges-e a egyeztetési eljárás keretében dűlőre jutni. Köszönöm szépen tehát Bálcáni asszonynak ezt a bemutatót. Bálcáni asszony kiemelte, mennyire fontos az oktatás. Korábban ez nem mindig volt így. Trüppel asszonynak a személyében, nagyon fontos kollégánk nő volt, mert hogy ő a mi szakbizottságban is, és a költségvetési szakbizottságban is eljárt a e témában. Megadom a szót Dr. Mirainak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a találkozót. Balzani asszonynak, és szeretném megköszönni az oktatási kérdést is, majd erre még visszatérek. Én egy kicsit azon gondolkodtam, hogy hogyan is fog zajlani ez az ülés, hiszen a dolgok új módjával kapcsolatban voltak bizonyos aggodalmaim, hogy ténylegesen a mélyre tudunk-e hatolni ezeknek a kérdéseknek, de én nem tudom, hogy azt várják-e tőlünk, hogy most itt mondjuk el a prioritásainkat, hiszen nem volt még lehetőségünk arra, hogy ezt megbeszéljük, de remélem, hogy informálisan majd később össze tudunk ülni, és többet tudunk erről még tárgyalni. És azzal kapcsolatban hogy milyen fajta prioritásaink vannak. Ahogy már hallottuk, az EU költségvetésének nagyobb mértékben hozzá kell járulnia az Európa 2020 stratégiához, ez az én véleményem is. És úgy gondolom, hogy már a múlt évben voltak sikereink plusz finanszírozásban illetve hiányzik a stratégia további finanszírozása, és a parlamentben értek minket negatív meglepedések, amikor megnéztük a 2011-es költségvetést ebben a kontextusban. A véleményem szerint ez nem szabad, hogy újra megtörténjen ebben az évben, hanem sokkal inkább fókuszálnunk kell a 2020 stratégiára. Ez mit is jelent? A mi kontextusunkban ez azt jelenti, hogy többet kell investálnunk programokba, amelyek a kutatásfejlesztést, az innovációt támogatják, és amelyek javítják a versenyképességet, a készségeinket természetesen, és amelyek fenntartják a tudásalapú társadalmat. És az is biztos, hogy emberi erőforrásba is be kell fektetnünk, és ez itt nekünk a legfontosabb célunk. Szerencsére a bizottság van két olyan program, amely az embereket célozza. A másik ilyen pedig a fiatal európai polgárokat célzó program, illetve az élethosszig tartott tanulás. Ez ezek a mobilitási programok sikeresek több szempontból is. Először is a programoknak a kiterjedési területe jelentős. Az Erasmus program esetében 100%-os a kihasználtság, és így a fiatalok, a hallgatók a készségeiket tudják fejleszteni, a nyelvi készségeiket és természetesen, és így javul a foglalkoztatási esélyük. Ezért a legfontosabb prioritás az, hogy az egész életen át tartó tanulást támogassuk, az emberekre koncentráló programokat támogassuk. Egy másik dolog, amit szeretnék még megemlíteni, hogy a sportprogramok tekintetében vannak problémáink, illetve hogy mindez ideig nincs ilyen programunk, holott nagyon szeretnénk de jó lenne, hogyha legalább forrásunk lenne egy ilyen program kidolgozásához. A múlt évben szinte semmit nem kaptunk erre, és azt gondolom, hogy ebben az évben jobban ki kell hangsúlyozni, hogy szükség van a közeljövőben ilyen programokra is, kellene valamiféle finanszírozás is. Azt hiszem, hogy itt meg is állnék, és úgy is említettem már két vagy három témát, és talán majd a kollégák ezt ki tudják egészíteni. Minden esetre ezek lennének az én első gondolataim, és természetesen majd még visszatérhetünk ezekkel kapcsolatban részletekre. Köszönöm. Frau Um, Köszönöm szépen, Balzani asszony és jó magam is a Költségvetési Bizottságban dolgozunk, tehát ez nem az első vita, amit hallunk és amiben részt veszünk ebben a témában. Ezért teljes egészében támogatom azt, amit hallottunk, arra vonatkozóan, hogy fontos, hogy jobb készséggel rendelkező emberek legyenek Európában. Azt hiszem, hogy ebben a bizottságban nagyjából ebben egyetértünk, ezt elemezni kell, ebbe investálni kell a jövőben, területen. Ez azt is jelenti, hogy a gyerekeinkbe, a fiatalokba kell investálni annak érdekében, hogy jobb pozícióba hozzuk őket, hogy fejlődhessenek a készségeit. Másrészt politikai szinten az Európa 2020-as stratégiában ott van az a szlógen, hogy intelligens, fenntartható és befogadó fejlődés. Az Erasmus, az egész életen tartó tanulás és más hasonló programokkal mi is nagymértékben hozzájárulunk ezekhez a célokhoz, nem említve a programjaink megvalósulási arányát. Azt hiszem, hogy e tekintetben jobbak vagyunk, mint mások, és azért úgy gondolom, hogy tényleg készen állunk a vitára, és ami a következő költségvetést illet, illeti, itt mi próbálunk Európához hozzáadott értéket rendelni. Persze azt meg lehetne beszélni, hogy ez mit is jelent. Én nagyon meggyőzően be tudom mutatni, hogy az, amit mi teszünk, az az, hogy megpróbáljuk elérni az egyéneket, az embereket. Itt nem csak a nagy infrastrukturális programokról van szó, hanem ténylegesen arról, hogy a konkrét embereket szólítsuk meg, például az Erasmusszal, vagy ami nagyon fontos, hogy egész Európába elérjük az egyéneket, úgyhogy ilyen módon lehet érvelni. Ami pedig a társadalmak jövőbeli elképzeléseit illeti, a kultúra program területén hozzájárulunk a megfogalmazott célokhoz, ami pedig a versenyképesség kérdését illeti. Én azt hiszem, hogy amit mi teszünk a saját programjainkkal, az olyan módon kell, hogy megvasoljon a versenyképesség a stratégia résztévé váljon, és említeném még a digitális társadalom kialakult kitását is, és um, uh, az Európa 2020-as stratégiának a finanszírozás is része kell, uh, hogy legyen. Tehát ezt figyelembe kell venni a jövő évi költségvetésben, de hosszú távon is. Köszönöm. Santiago de Difícil. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, kedves kolléganő. A kollégáink, akik előtte szóltak, már mondták, én szeretném megint kihangsúlyozni a sport támogatás kérdését, a 165-ös cikkeje az Lisszaboni szerződésnek azt mondja, hogy ezeket támogatni kell, ugyanakkor van egy ellentmondás, mert annak ellenére, hogy ki van mondva, hogy támogatni kell, de nem kapunk rá semmilyen költségvetést. Mivel, hogy úgy kompetenciáink vannak, úgy vélem, hogy szükséges lenne ennek megadni a megfelelő anyagi hátterét kultúra, más területei kapnak forrásokat, de a sport nem kap külön támogatást. Az Erasmus program az egyik nagy sikere az Európai Uniónak. Úgy vélem, hogy az Erasmus programok sokkal többet tettek Európa egységért, mint nagyon sok szerződés. Úgy vélem tehát, hogy nem lenne szabad ezeket magukra hagyni, sőt, úgy vélem, hogy szükség lenne arra, hogy ezeket kiszélésítsük és továbbfejlesszük. Még egy kérdés most, hogy van egy önálló külpolitikánk nagykövetekkel mindenfelé. úgy vélem, hogy nagyon fontos az európai kulturális politikát külföldön is előmozdítani, Más kontinensek, más országok nagyon sokat adhatnak nekünk, ugyanakkor Európa annál sokkal többet adhat az világnak, ugyanis ez nagyon fontos, ugyanakkor meg be, turisztikai bevételek is járnak vele. Gracias. Uh, bueno, también agradecer a la señora. Köszönöm szépen. Balcani asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Örülök, hogy itt van, és elmagyarázza nekünk, hogy mi a helyzet. Úgy vélem, hogy osztjuk az által elmondottakat, remélem megkapjuk ezt a vázlatot, amit Pakasszony bejelentett nekünk, és remélem, hogy utána abból kiindulva tudunk dolgozni. Pont ma délután volt egy értekezletünk a képzésről, a New Skills for New Jobs elf alapján, és nagyon sok képviselő ott volt innen, és Pakasszony mondott valamit, ami szerintem nagyon fontos ebben az értelemben, ebben a témában. Felvázolta a helyzetet, nem mondanám, hogy pessimista, inkább realista, de mivel, hogy rossz a helyzet, hát szükségszerűen pessimista. Nos, kérem segítsen eh, a bizottság nekünk ebben Tudjuk, hogy válságban van. Tudjuk azt is, hogy nincs annyi pénzünk, mint amennyire szükség lenne mindenre. De az oktatás van a befektetés, azt nem fogjuk érinteni a következő években. A jelenlegi sürgősségek persze arra ösztönöznek minket arra, hogy ne fektessünk be minden területen úgy vélem, hogy az oktatási költségeket nem szabad érinteni, nem szabad csökkenteni, sőt azt mondanám, hogy jobbba kell tenni, többet kell adni, mert hogyha nem ezt tesszük, akkor teljesen téves politikát folytatunk. Még egy megjegyzésem lenne, a long life learning bizonyos százaléket adunk a felnőtt oktatása. Ez, ha jól emlékszem, 4 százalék, ez túl kevés tekintettel arra, hogy milyen most a valóság, milyen a társadalom, milyen korú a társadalom, egyre többen idősek, akik munkanélkülek, szükségünk van arra, hogy ezek a programok több forrást kapjanak, hogy több embernek tudjunk segíteni abban, hogy folytassák a dolgozó életet, ne legyenek passzívak, hanem ezek az embertömegek aktívak legyenek a társadalomban. A társadalom ugyanis változik, és emiatt nekünk is változni kell vele együtt, és változnak a célkitűzéseink is emiatt. Mrs. Eh, Costa. Kosta asszony, köszönöm szépen, Bálcáni asszony. Úgy vélem, hogy ez az eszköz nagyon hasznos, az, hogy ennyire korán a szakbizottságokhoz fordulnak, ez nagyon pozitív lehet. Három dolgot szeretnék kiemelni. Az első, osztom az elhangzottakat, ugyanakkor elmondom azt is, hogy ma nekünk tudatosan kell eljárnunk. Abban a tekintetben, hogy az új generációk viselik a vállukon a válságnak a súlyát. Hogyha nem ebből indulunk ki, akkor nagyon nehéz lesz az egyensúlyt megtalálni a költségvetésben. A 2020 Európája már 2012-ben elindul tekintettel arra, hogy a programozási ciklusnak a vége felé járunk, tehát szűkek a, a mozgásterek. De ugyanakkor meg kell határozni azt, hogy mit csinálunk már rögtön, és amit csinálunk most rögtön, befolyásolni fogja a következő programozási ciklus. Két, Európa 2020-ban új kompetenciákról van szó, annak a lehetőségéről, hogy az, állam, az idősebb állampolgárok is eh, aktív életet éljenek. Szó van arról, hogy nagyobb képzés, kultúra, oktatás, egy olyan célkitűzés is van, amelyik nagyon ambiciózus, de nincsenek meg rá a források, hogy megedjük minden fiatalnak, hogy a tanulmányai során a felsőoktatásban vagy a középiskolákban legyen egy időszak, amikor a közösség egy másik országában végzik a tanulmányaikat. Az Erasmus program az egyik legfontosabb, legsikeresebb európai program, az európai fiatalok 4%-át érinti az Erasmus, és nagyon erős ö, európai szellemiséget képző eszközről van szó a fiatalok körében. Nagyon nagy távlatokat nyitott nagyon sok embernek. Kihangsúlyozzám azt, hogy két fórum van még, van az Erasmus vállalkozóknak és Erasmus gyakornokoknak, amelyek iránt nagyon érdeklődnek a fiatalok. Nagyon fontos lenne tehát, a Grundigal együtt, nagyon fontos lenne, hogy ezek a programok megfelelően működjenek, megadni nekik a forrásoknak, mert ez egy nagyon erős jelzés tehát A sport egy új kompetencia, és erre nincs egyetlen egy euró sem. Nagyon oda kell figyelni. Két egyéb eh, cím van, a turizmus, ami egy új kompetencia, Elnézést, valami történik, a tolmácsok nem hallják az elhangzottakat, nagyon berreg a gép. Nos, a turizm, a kulturális turizmus is nagyon fontos. Kis türelmet. Ah, scusate, mi spiace per... Elnézést, elnézést kérek a tolmácsoktól, Szóval a, kulturális turizmus és mindaz, ami a, a térségek kulturális előmozdítása is nagyon fontos. A másik nagy kérdés a kultúra kérdése. Nem szabad elfelejteni, hogy az oktatás mellett ez a szakbizottság kulturális ügyekkel is foglalkozik van egy programunk, amelyik a média eh, program, nagyon hasznos eszköz az, az audiovizív területen versenyképesek szeretnénk lenni, Pák képviselő asszony meg akart minket nyugtatni, de ugyanakkor mi egy kicsit aggódunk, hogy minden a megfelelő hangsúlyt kap, Remélem, hogy nem arról lesz szó, hogy kiszélesítjük a, a költségvetési célkitűzéseket, és ezért egyre kevesebb költségvetési forrás jut minden egyes témához. Grazie, <clears throat> President. Köszönöm, elnök asszony. Bálcani asszonynak köszönetet mondok ezért a bevezetésért, és főleg köszönöm a módszert, amit alkalmaz annak érdekében, hogy a költségvetés a lehető legnagyobb széles körben kapjon támogatást. Nem akarom megismételni azokat a dolgokat, amit a kollégák már elmondtak, azokat az elemeket kiemelni, amelyek fontosak, a sport, a fiatalok, az oktatás, gondolom ezt megjegyezte és feljegyezte, hogy mi erre igényt tartunk. Én egy politikai eszmefuttatást szeretnék tenni. Szeretném, hogy az Európai Unió a költségvetésén keresztül a parlament segítségével egy politikai jelzést adjon a nemzeti államoknak, ahol nagyon sok tagállamban kurtitások vannak az a szent pénzekből és a kulturális szent pénzekből, de nagyon jó lenne, hogyha az Európai Unió ezzel a mm, tendenciával ellen menne, és több pénzt fektessen ezekre az aspektusokra, ezekre a területekre. Ez egy nagyon erős üzenet lenne a tagállamoknak, a tagállamok felé e, ez erős, e, ez egy, egy nagyon hasznos jelzés lenne, és a lakosság számára is, hogy mi ezekre, e, ezekbe fektetünk. Aztán a mediterrán térség. A mediterrán térségben egy nagyon nagy válság van, mindenki arról beszél, hogy be kell fektetni a földközi tenger térségében, talán ezt elhanyagolt az elmúlt években, de miben fektessünk, ha nem a kultúrában abban a kultúrában, amelyik oly gazdag, segítsük elő azokat a társadalmakat, próbáljuk meg növelni a kulturális kapcsolatok megteremtését, intenzifikáljuk ezeket a kulturális cseréket, lehetőséget adunk ezáltal a fiataloknak, hogy hozzájussnak kultúrához, oktatáshoz, hogy Európát meg, Európában, hogy találkozzanak azokkal a kollégákkal, akik a földközi tenger déli partján állnak. Én úgy vélem, hogy ez is egy nagyon erős jelzésértékű üzenet, amelyik nagyon fontos lenne, és ezért ennek érdekében kellene kidolgozni az európai politikákat. No, you didn't ask. said well. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Eh, hvala tudi gospe Balcani za poročilo, ki sem ga prebral. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót, és köszönöm Balszani asszonynak is a jelentést. Röviden szeretnék, eh, eh, szeretném érinteni a költségvetési problémákat az EU előtt. Az Európai Unió költségvetése csökken reál értékben. 2007 elején 1,3%-át tette ki a az EU GDP-nek, most 1,12, tehát ennyi idő alatt a nominális értékben néhány nemzeti költségvetés megduplázódott, míg az Európai Unió költségvetése csak egy kicsit egy harmaddal növekedett. Tehát ezek nem nagyon jó jelzések a jövőre vonatkozóan, és ma hallottuk, hogy a jelenlegi források kontextusában racionálisabban kellene a kultúra, az oktatás területére befektetni, és más úgynevezett szoft területekre. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nehéz lesz. Hogyha mi az EU szintjén negatív jelzéseket adunk a tagállamoknak, azáltal, hogy csökkentjük a forrásokat, akkor azt hiszem, hogy nem fogjuk tudni az általunk kitűzött célokat teljesíteni az Európa 2020-as stratégiában korábban az előadó az állami kiadások csökkenését prognosztizálja 2012-re, tehát nem fogjuk tudni a céljainkat teljesíteni a következő évtizedben, legalábbis 2015-től 2020-ig. Hogyha szeretnénk több magasan képzett embert, akkor többet kell hallgatónként investálni a felsőoktatásba, legalább azért, hogy lépést tudjunk tartani az amerikai vagy a japán felsőoktatási eredményekkel. Én azt hiszem, hogy ez nem fog sikerülni. Barozó biztos úr azt mondta, hogy szeretné, hogyha minden fiatal az EU-ban megkapná azt a lehetőséget, hogy vagy tanul, vagy valami féle foglalkoztatással kapcsolatos mobilitási programban tudna részt venni 2020-ra. Tehát nem biztos, hogy a céljainkat elérjük, és tudom azt, hogy egy kicsit itt pessimista vagyok, de hogyha a pénzről van szó, akkor szerintem mindezeket említeni kell. Köszönöm. Frau Vorsitzende. Ich erinnere mich, dass Frau Balzani heute Vormittag schon im Transportausschuss... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Balcáni asszony, mert uh, reggel találkoztam Balcáni asszonynal a közlekedési szakbizottságnál, ott is meghallgatott néhány kérést, felkérést. Én itt ezeket újra meg fogom ismételni, mert ami a turizmust illeti, egyfajta fedés van a két szakbizottság között. Utalás történt már a sportra, a tagállamokban, az állampolgárok körében rendkívül nagyok a várakozások. A tevékenység a parlamentben abban merül ki, hogy szervezzünk eseményeket, sportolókat meghívjunk, de tekintettel a költségvetési forrásokra nem tudunk túl sokat tenni. Ezért, hogyha nincs forrásunk, nagyon rossz üzenetet küldünk. Igen, átvettük a sport kompetenciát, ugyanakkor nem csinálunk semmit. És ugyanezt történik a turizmussal is, mert nincs forrásunk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha koncentráljunk erre, mert ez nagyon közel áll a lakosság szívéhez. Wir reden noch über das Budget 2012, das noch im Rahmen der Programme. Most a 2012-es költségvetésről beszélünk, amelyik a programokban van, tehát az a pénz, ami 5 évvel ezelőtt előirányzott összeg volt, azt most el kell tudni költeni és mi szeretnénk ennyit költeni, annyit, annyit, annyit a különböző programokra. A múlt évben, ebben az folyó évben el kellett fogadni már csökkentéseket és kurtításokat. Elhatározunk valamit, és a végén nem tudom elkölteni azt a pénzt, amit annak idején meghatároztunk. Ak akkor is, hogyha a mi programjainkban teljesen felhasználtuk a pénzeket, nem maradt semmi, tehát ami a média, a sport, a kultúrára szánt forrásokat, ezeket el tudtuk költeni az európai lélek, szellem érdekében és Európa jövő érdekében ezeket a forrásokat meg kell tartani, nem szabad ezeket, eh, ezeket eh, visszafogni. Minden pénzt el kell kötni, 2012-re előirányoztunk, mert 2013-ban még nehezebb lesz. Rámutatok egy dologra, még pedig csak annyit költhetünk, amennyit kapunk hogyha azt mondjuk, hogy médiát csökkentjük, újra átalakítjuk a programot, nem, ez, ez, ez nem jó. Remélem először is, hogy nem fogják teljesen törölni ezt a programot, de azoknak a programoknak a forrásai nem rajtunk múlik, hanem a tagállamoktól kapjuk azokat. Hogyha nem kapjuk a tagállamoktól a forrást, akkor nem tudunk mit szétosztani de itt van a, bizottság, amelyik hozzá szeretne szólni. Thank you, uh... Köszönöm szépen. Nem túl sokat tudok mindehhez hozzáfűzni, mert hogy Egyetértünk mindezzel, és üdvözöljük azokat a prioritásokat, amelyeket uh, itt hallottunk. Az oktatás természetesen ilyen, csak annyit mondanék, hogy a legtöbb programunk, amelyeket menedzselünk, az Európa 2020-as stratégiához járul hozzá. Hogyha megnézzük a hét flagshipet, akkor legalább öt ilyen prioritáshoz hozzájárulunk, tehát a kultúrához, az oktatáshoz. Tehát az Európa 2020-szal való kapcsolat nagyon világos. Már hallottuk, hogy fontos, hogy jól költsük el a pénzt, teljes egészében kihasználásra kerülnek azok a források, amelyeket az emberekbe, az oktatásba investálunk, a készségcserébe, ez is nagyon fontos. Tehát ilyen értelemben üdvözlöm mindazt, amit hallottunk, és remélem, ahogy az elnök asszony mondta, hogy tartani tudjuk azt, amiről döntés született a jelenlegi pénzügyi keretben tehát a, legalább meg tudjuk valósítani a terveket. Az elmúlt évben az önök támogatásával, illetve a parlament támogatásával további forrásokhoz jutottunk a legtöbb programunk céljaira. Ebben a az évben, tehát 2012-re vonatkozóan legalább ugyanennyit kellene kapni, tehát jó lenne, hogyha nem csökkentenék azt ami ebben az évben elköltése kerül. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. És még egyszer Bázáni asszony. This one, please, because of the transmission. Grazie per... Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat. Ebből nagyon érdekes támpontokat kaptam. Először is ennek a szakbizottságnak a kompetenciái különlegesek és egyediek. Az első az, hogy olyan programokkal rendelkezik, amelyek igen magas végrehajtási százalékkal, arányjal rendelkeznek. Ugyanakkor ezek a programok közvetlenül érintik az embereket. Ők ezek a programok rengeteg értéket, többletértéket képeznek, sokkal többet, mint az az összeg, amit kapnak, amit szétosztanak. Nagyon közvetlenül hozzájárulnak az egységes Európa létrejöttéhez. Bizonyára ebben a pillanatban Európán belül nagyon nagy a ö, generációs szakadék. Európa előregszik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a fiatalokba fektessünk, mert a fiataloknak szükségük van kompetenciákra, annak érdekében, hogy versenyképesek legyenek egy olyan világban, ahol egyre nagyobb szakképzettségre van szükség. De ez a probléma érinti a felnőtteket is ugyanis a felnőtteknek szükségük van arra, hogy új képességeket szerezzenek. A képzés, az oktatás, a befektetés olyan eszközökben, amelyek lehetővé teszik az, hogy növeljük a képességeket, az bizonyára egy nagyon fontos célkitűzés, amelyik összefügg a 2020-as stratégia első célkitűzésével, az az, hogy jobb legyen Európában a tudás. A tíz év egy elég hosszú időszak, hogyha bizonyos szempontból nézzük, de a célkitűzésünk szempontjából rendkívül rövid idő is lehet. Nagyon fontos emiatt, hogy folyamatosan befektessünk eszközöket, anélkül, hogy visszalépnénk. Szó volt arról, hogy a költségvetés, ez az európai politikánk az tendenciával ellentétes irányba mutasson, hogy jelzést adjunk. Ez egy másik oldala az éremnek. Tehát ilyenkor, amikor ezt csináljuk, hosszú távon gondolkodunk. Úgy vélem, hogy a legnagyobb cél, amit magunk elé kell tűznünk, a 2020-as stratégia fényében, az az, hogy olyan prioritásokat tűzünk ki magunk elé, amelyekben befektetünk, függetlenül attól, hogy milyen válság időszakokban vagyunk, amikor is az ember hajlamos csökkenteni a befektetéseket, függetlenül attól, hogy milyen célra szálljuk ezeket. A lényeg az az, hogy a tagállamok politikájának adjunk egyfajta támpontot, egy iránymutatást, egy fenntartható, hosszú időre átgondolt eh, iránymutatás. Nemzeti szinten, tagállami szinten nagyon sokszor eh, válságok miatt, vagy eh, új kormányok miatt nagyon nehezen tudják folytatni évről a másikra. De ez emiatt szükséges egy ilyen jelzés. Hallottunk az új kompetenciákról. Sport, turizmus, a földközi tenger térsége. Úgy vélem, hogy forrásokat szerezni az új kompetenciákra, az ugyanaz a problémával szembesül, mint eh, amikor forrásokat követelünk a 2020-as stratégia eh, létrehozására vagy követésre. Először is nagyon erős eh, intézményi koherencia kell a különböző költségvetési Eh, intézményt egy komoly politikát kell kidolgozni, amelyik követi azokat a kompetenciákat, amelyeket eh, kidolgoztunk magunknak. Tehát azt mondanám, hogy a munka, amely előtt vagyunk, mindannyian együtt, nagyon fontos, és a következő. Egy koherens, költségvetést kell kidolgozni, követve azokat a stratégiákat, amelyek az Európai Unió maga elé tűzött ki, nem is olyan rég, az utolsó plenárisan is szavaztunk ilyeneket, világos és egyértelmű prioritásokat kell kiemelni, amelyik a döntéseinket fogják meghatározni a költségvetési eljárás során, és a szakbizottságokon belül kell ezeket meghatározni, hogy az későbbiekben ezek megadják a koherenciát, amikor majd a számokra térünk rá. Mert a számok az a legkényesebb rész az egész folyamatnak. Köszönöm. We wish you all the best. Eh? Minden jót kívánunk mindannyiunk, mindenkinek a legjobbat kívánja, és hogy legalább azt a pénzt sikerüljön megszereznünk, amire szükség van. Köszönöm szépen. Da geht's auch wieder um Geld, um das wir nicht haben. Es geht um das neue Mut, das Multi, ja, das geht schon wieder um Geld, was wir nicht haben. Und Es geht um das Mehrjahresprogramm. Nos, tehát egy több éves költségvetési időszakról van szó. 2013 után lesz majd ez a téma az utolsó hat hónapban. Létrehoztunk egy albizottságot, amelyiknek dolgoznia kell egy éven keresztül azért, hogy kidolgozza a prioritásainkat annak érdekében, hogy fel fegyverkezünk a tanácsal való megbeszélés előtt. A SUR szakbizottság tagja, Iván kollega, Súre, azt mondják, hogy így kell kiejteni. Meg is adom neki a szót annak érdekében, hogy halljuk, hogy mi is történt ebben a szakbizottságon. Parancsoljon! Mulțumesc. Discutăm uh, acum despre Köszönöm szépen, elnök asszony. Arról a pénzről beszélünk, amelyel majd 2014 után fogunk rendelkezni. Tehát olyan pénzekről is szó van ugyanakkor, amelyekkel 2014-ig rendelkezhetünk, és aztán el fognak tűnni. A több éves pénzügyi keret, úgy bizonyos tételé úgy tűnik, hogy létezni fognak a következő pénzügyi keretben is. Itt most a Kulturális Szakbizottságban kell, hogy a véleményünket kifejezzük ezzel kapcsolatosan, és ez azokra a kérdéskörökre vonatkozik, amelyek kizárólagos hatáskörünkbe tartoznak. A rugalmasság az az egyik szempont, amelynek érvényesülnie kell, és a tartós működés a programoknak, ez is egy olyan szempont, amelyet mi tudunk érvényesíteni. Amely, ami a több éves pénzügyi keretet illeti. A rugalmasság illetve másként fogalmaznék. Minél specifikusabb egy fejezet, annál és minél több hatás, bizottságnak a hatás körébe tartozik az adott összeg, annál kevesebb a lehetőség az átcsoportisításra. Ha nem így van, akkor viszont sokkal több lehetőség van arra, hogy költségvetési sorok között átcsoportosításokat végezzünk. A bizottság kettő javaslatot fogalmazott meg. Az egyik egy három ö, ö, egységből álló ö, kínál, ez egy nagy rugalmasságot biztosító megoldás, de ugyanakkor ennek a hátránya az, hogy sokkal nehezebben lesz nyomon követhető a költségvetés felhasználására. A másik javaslata pedig a bizottságnak három fejezetből áll és három alfejezetből, mint mondottam, ez a megoldás, ez az megoldás kevésbé rugalmas, mint az első, mert hogy Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy fragmentált lesz a költségvetés felhasználása a következő periódusban. A pénzügyi és politikai szavahihetőségünk is megkérdőjelezhet adott esetben, minél hosszabb a perspektíva, annál inkább rendelkezünk időre és kifutással, idővel és kifutással, és idővel, hogy kidolgozzuk a javaslatainkat. Létezik egy javaslat egy 5 éves keretre is a Súre bizottság ugyanis úgy gondolja, hogy a pénzügyi keretek az időtartama egybe kellene, hogy esen a parlamenti ciklussal. Ennek is vannak különböző szempont, útjai, viszont ugye az a hátránya is, hogy azok, akik megfogalmazzák a pénzügyi keretet, és aztán adják azt, nem lesznek azonosak, akik majd végrehajtják azt már pedig itt gyakorlatilag ö, a, ez a pénzügyi keret és a ciklus kerete nem esik egybe. Ez is egy év, de nem, véleményem szerint nem igazán mérvadó, vagy legalábbis nem igazán támogatandó. Az időtartamok sorában szóba jut a tíz éves keret is, egy előreláthatóságot biztosíthatna ez a megoldás politikailag és gazdaságilag is, és más kitekintést adna, mint a mostani keret. Vannak persze olyan érvek is, amelyek azt hangoztatják, hogy a tagállamok hozzá szoktak már a 7 éves kerethez, ez egy eléggé jól működő keret, és nem lenne jó, hogyha ezen változtatnak, mondják egyesek. Az európai hozzáadott érték szintén egy lényeges kérdés. A kulturális szakbizottság azt mondja e tekintetben, hogy mind az oktatási, mind a kulturális, mind a média programban, mind a sportprogramban már kiderült az, hogy ezek hasznos programok, és az, hogy közössé tesszük a forrásainkat, hozzájárul ezen programoknak a hatékonyság növeléséhez. De hozzátenném mindehez azt is, hogy a 2020-as stratégiának a célkitűzéseiben kettő olyan célkitűzés van, amelyik közvetlenül kapcsolódik az oktatáshoz, tehát a iskolai lemaradásnak a 10%-os csökkentése, és 40%-ra való felvitele a, azon fiataloknak a ö, részvételét, a, akik részesei a felső oktatásban. Ez egy prioritás, mármint az oktatás mindenképpen prioritás az Európai Unióban. Beszéltem már a programokról, illetve megemlítem most az életen átartó képzésnek a kérdést, a médium programot, és hát említhetném még az cselekvő ifjúság programot, ezek mind hozzáadott értéket képviselnek, azt hoznak. Sem a kultúra, sem az oktatás, a súre bizottság anyagaiban nem igazán szerepel kiemelt helyen, és hát e tekintetben nem igazán rendelkezünk forrásokat a 2014-es periódust követően, és még hogyha prioritást élveznek ezek a témák, akkor is azt látjuk, hogy a a Polledo jelentésben sem találunk ezekre forrásokat, ezekről különben majd a holnapi bizottsági ülésen fognak tárgyalni a kollégák. Elkezésükre állunk a kérdések megválaszolására. Den Bericht von ähm, Kollegen Ivan Köszönöm szépen, Iván kollega. Köszönöm szépen a jelentését. Tehát, ahogy hallották, a Súri Bizottság egy külön jelentést dolgoz ki. Azt hiszem, hogy önök meg is kapták a Súri Szakbizottságnak a munkadokumentumát. Ha vannak megjegyzések, akkor ezeket nyújtsák be. Határidő március 22-én van délben. április 12-én szavazzunk erről a jelentésről. a kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, akkor néhány észrevételt tennék, nem csak a Sure Bizottságnak a jelentésével kapcsolatosan, hanem kollégánk jelent vélemény nyilvánítással kapcsolatosan is, amelyet írásban közreadott. Nos, egészében osztom azokat a célokat, amelyek szerepelnek az anyagban, és ha megengedik, itt utalnék a 2020-as stratégiára. Úgy vélem, hogy a többéves pénzügyi keret, amennyiben 7 éves kifutású lenne, ez lenne a legjobb megoldás, és lehetővé tenni a félidős áttekintést, felülvizsgálatot is. Azt hiszem ez a mechanizmus már korábban is jól működött. A rugalmasságot is kiemelném. A rugalmasság azt tenni lehetővé, hogy kevesebb költségvetési sorral dolgozzunk, sokkal nagyobb legyen az egyszerűsítés foka, és egészében véve az összes költségvetés tekintetében sokkal nagyobb legyen a rugalmasság. Most a jövőbeli pénzügyi keretről kell, hogy majd döntsünk és ennek kapcsán nem tehetem meg azt, hogy ne beszéljek azokról a programokról, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. Ezek azt hiszem, hogy kifejezett modellként szolgálhatnak. Gyakorlatilag ezek mind success story siker történetek, jól mutatják, hogy mennyire átlátható módon kezeljük ezeket a pénzeket. És akkor, amikor változásról akarunk beszélni, akkor legyünk éberek, óvatosan járunk el, ezek a sikereink nem szabad, hogy elvészenek a jövőben. Akkor, amikor egyszerűsítésről esik szó a költségvetési soroknak a, az egyszerű bétételéről, vagy szűkítéséről, akkor ezt azért tesszük, mert hogy ö, szeretnénk, hogyha az átcsoportosítások sokkal könnyebben megvalósíthatóbbak lennének, de ugyanakkor a rendelkezésre álló pénzforrásokat meg kellene tartani legalábbis annyiban, amennyiben nem lehet már növelni őket. Mindenképpen kitekintéssel kell lennünk a jövőre ugyanis. Egyetértek azzal is, hogy nem szabad, hogy átfedések legyenek a finanszírozások között. A tagállami forrásúak és az európai forrásúak között. Az európai programoknak az a feladata, hogy hozzáadott értékeket hozzanak, éppen abból adódóan, hogy ezek európai léptékben megvalósuló programok. Ugyanakkor Jeleznünk kell azt, hogy képesek vagyunk ezen hozadott értéket biztosítani. Ezt plastikusan kell, hogy ért, érzékeltessük. Ifjúság, sport és foglalkoztatás, ez egy háromszöget alkotó tevékenységi kör. Nem szabad, hogy megfeledkezünk arról, hogy a fiatalok körében a legmagasabb a munkanélküliség. Szóval beszélni, szóltunk, beszélni szoktunk a életen áttartó képzésről. De gondoljuk azokra a fiatalokra is, akik felhagynak a tanulással, és akik bekerülnek a munka keresők körébe, a munka nélküliek létszámát bővítik. Egy másik dolog, a sport. Nem szabad, hogy megfelelkezzünk a sportról sem. Mire gondolok? Arra, hogy a tömegsportot kell biztosítanunk, ami persze nem jelenti azt, hogy a, az elitsportot, illetve a bajnoki sportot elhanyagoljuk, de a sport meghatározó között legyen a tömegek számára, különösen a fiataloknak a körében. Talán lehetőség lesz arra, hogy a célkitűzésenket könnyebben teljesítsük, hogyha ezen a területen is eljárunk, a sporton keresztül érjük el, hogy a gyerekek bemaradjanak az iskolába, ne hagyjanak fel a tanulással. És ez elvezet az egészségügyi kérdésekhez is. Nagyon gyakran megfeledkezünk a túlsúlyosság problémájáról. Nem csak a felnőttek szembesülnek ezzel a problémával. Néhány módosítót fogunk előterjeszteni, ezt már most jelzem, mert hogy a erre szükség van, de ezzel együtt, mint rögzítettem már, a programjaink nagyon világosak voltak, egyértelműek és sikeresek voltak, de arra van szükség, hogy ezek közismertebbek legyenek. Még inkább kell, hogy beszéljünk ezekről, és azt láttuk, hogy nagyon magas volt a költségvetési támogatásoknak az abszolút mértéke, de minél többet beszélünk majd ezekről a programokról, annál inkább világos lesz más számára is, hogy nem elfogadható, hogy a hétfő programunknak a költségvetési forrása csökkentsen az egyik évről a másikra, egyik kerületről a másikra. Ja, vielen Dank, Doris. Ich würde gerne noch mal auf den politischen Konflikt zu sprechen kommen. Köszönöm szépen, vissza szeretnék térni a politikai konfliktusra, amely e összehasonlítás mögött rejlé, illetve e mögött a több éves e, költségvetési programozás mögé rejlik. Van egy kérés, hogy a, a, a tagállamok részéről, hogy fagyasszuk le ezeket a tételeket, és ne legyen emelés amennyiben ezt megtesszük, ez nagyon nehéz feladat lesz. Minden ezeknek a teljesítése nagyon nehéz lesz. Hogyha a kemény vonalasak nem nyernek, akkor mindenképpen nehéz időszak előtt állunk, és spórolásra lesz szükség. A következőt szeretem ezzel mondani. Hogyha van egy dolog, ami érdekes számunkra, a fiatalság, kultúra, oktatás, sport, hogyha akarunk valamit csinálni, akkor meg kell próbálni azonosítani, melyik ezen belül a prioritások, mert akkor fogjuk tudni igazándiból jól elkölteni ez az összegeket. Tudjuk, hogy milyen konfliktusok vannak a különböző szakbizottságok között, külpolitika, mezőgazdaság, ifjúság, kultúra, stb. Emiatt úgy vélem, hogy nagyon fontos, ezt korábban is elmondtam, hogy azonosítani kell a európai többlet értéke fogalmát. Nagyon sok támpontunk van, és Iván anyaga nagyon sokat kiemel ezek közül ki kell emelni azokat a területeket, ahol dolgozni lehet, amelyek hoznak. A, a filmek például eljutnak a világ minden szegletére, és mindenkit érintenek. Ezért nagyon fontos az, hogy ezek mellett kitartsunk. Ez a fogalom az Európai Unióban nagyon fontos, hogy megtartsuk, a filmvilágát előmozdítsuk. Egyrészt van egy időkeret, 5 év, 5 plusz 5, különböző időszakok. E, mi úgy döntöttünk, hogy 7 év mellett kitartunk. Nekem ez tetszik, ez a megközelítés. Van megfelelő idő a programozása, az 5 plusz 5-nek lenne mm, egy további előnye. Ugyanakkor, hogyha egy igazi e, áttekintés e, lenne, akkor meg néznénk, hogy mit sikerült eddig teljesíteni, és mit lehet javítani, és hogyan tovább. De mivel, hogy most egy eh, eléggé eh, szűk költségvetésünk van, mert vannak politikai nehézségek is, vannak nehézségeink a célkicsizéseinkkel, Hogyha van egy költségvetés, és a 7 éven keresztül nem sikerül azt elérni, akkor ez valószínűleg nem a legjobb helyzet. Nem annyira strukturális kérdésről van szó, hanem politikai lehetőségről van szó, és úgy vélem, hogy ezt figyelembe kell venni a jövőben, amikor ezeket a dolgokat megvitatjuk. Az elf tehát jó, figyelembe kell venni a történelmi... And I suppose uh, much of what has been said Először is köszönöm a munkát. Nagyon sokat hallottunk a 2012-es költségvetésről, az új kompetenciák tükrében sport, idegenforgalom, és ténylegesen az a lényeg, hogy plusz kompetenciák kellenek az EU-ban megfelelő költségvetési keretekkel, programokkal. Marko is már említette ezt, és egyetértek az is fontos, hogy odafigyeljünk az egészségügyre, de gazdasági szempontból is nyilvánvalóan az idegenforgalom nagymértékben mértékben hozzájárul a munkahelyteremtéshez, a gazdasághoz. És hát a sport, itt is van egy hatalmas növekedési lehetőség a sport idegenforgalomban. Megfelelő forrásokkal ezt is tovább lehet fejleszteni. Szerintem nagyon fontos, hogy ez is a javaslataink részévé váljon. Ami pedig az 5 plusz 5, 2 vagy 7 éves keretet illeti, én szeretném hallani azokat az érveket, hogy ezt milyen módon lehet alátámasztani, és minél gyorsabban megkapjuk az, ezeket az érveket, annál jobb, hogy most öt vagy hét vagy mennyi. Tehát ezt meg kell vitatni, és onnan lehet majd tovább menni. Köszönöm szépen. Last, Madame Sinalova. Madame Sinalova. Smolkova. <laughs> Ďakujem pekne <laughs> <laughs> Ja by, som sa chcela pridať k tým Köszönöm szépen. Szeretném támogatni azokat a kollégákat, akik a 7 éves periódus mellett vannak, de azt gondolom, hogy a rugalmasság, mint kifejezés nagyon érdekes ebben a jelentésben. Szeretném elmondani, hogy vannak bizonyos kétségeim. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz a források lehívására, de nagyon könnyű ezzel visszaélni. Vannak bizonyos aggodalmak bizonyos tagállamokhoz kapcsolhatóan, tehát, hogy ilyen flexibilitás szint mellett lehet, hogy visszaélésre adhat ez okot. Én szeretnék úgy érvelni, hogy tulajdonképpen ez kapcsolódik azzal az eseményel, ami egy vagy két hete történt, amikor is egy korábbi oktatásügyi biztos eh, Figel úr eh, eljött Brüsszelbe, és kért eh, egy forrástranszfert a az operatív a közlekedési programokhoz. Én úgy gondolom, hogy a közlekedés is egy nagyon fontos szektor, és az infrastruktúra is. De találhatunk más finanszírozási forrást is, a, nem pont az oktatást. nagyon nehéz az oktatáshoz beazonosítani a, szükséges forrásokat. Tehát az EUR 2020 20 as célkitűzései, hogy ezeket megnézzük, akkor nagyon sok ezek közül az oktatásra koncentrál. És az, hogy ne investáljunk az oktatásba, a kultúrába, az azt jelenti, hogy a stratégiának a célkitűzéseit nem teljesítjük, és ezért szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy majd amikor a következő pénzügyi keretet és rugalmassági szintet fogjuk megvitatni, akkor talán nem lesz majd annyira könnyű az, hogy az oktatástól átcsoportosítsunk forrásokat más programokhoz. Köszönöm. Smolkova. Köszönöm szépen. Tehát ezzel eljutottunk a vitáink végéhez. Most a kérdésem az, hogy kérje a bizottság a szót. Igen, szeretném kihangsúlyozni, hogy nem valószínű, hogy nagyon sok plusz forrás lenne, tehát eh, kerestünk el a prioritásokat, és vannak jó érveink ahhoz, hogy prioritást élvez a kultúra, az oktatás, stb. De ez azt jelenti, hogy azt is meg kell határoznunk, hogy honnan jöjjön ehhez a pénz. Lehet, hogy ez nem annyira egyszerű, mert tudnunk kell, hogy még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy a költségvetés fontos, ugyanakkor ez nagyon kicsi. Hogyha globálisan nézzük, akkor ez a globális költségvetésnek két százaléka, tehát még egy lényeges növekedés a jelenlegi költségvetéshez képest sem jelent, jelentős növekedést, hogyha ezt a globális költségvetéssel has, hasonlítjuk össze. Tehát eh, fontos talán, hogy bizonyos eh, pénzekről le mm, kell mondanunk, de legalábbis nem lesz annyira jelentős mértékű ez. Ez pedig azt jelenti, hogy ha plusz pénzeket szeretnénk, akkor mindenképpen azt kell tudnunk jelezni, hogy komolyan vesszük a dolgokat, hogy jól költjük el a pénzt, hogyha mostantól kezdve mindent kritikusan végzünk. Tehát, hogyha azt tudjuk alátámasztani, hogy a sikeres fellépésekbe tudjuk tudjuk befektetni ezeket a pénzeket, tehát tényleg komolyan kell vennünk a dolgokat, mert erősebb lesz a kérelmünk akkor, hogyha kritikusabb módon tudjuk ezt alátámasztani. Köszönöm szépen. Valamit hallottam most, amitől meglepődtem az, amit elküldtünk olivákra, az 2,4 5 milliárd oliva pogyó termesztésére. 2,5 nem, hát ez nem lehetséges. Lehet, hogy nem értettem jól. 2,5 Mi 1,8-at kapunk az összes feladatra. Média, oktatás, fiatal, állampolgárság, mindenre 1,8-at kapunk. Drága barátaim! Hát, hát ezzel még meg sem tudunk nevettetni senkit ezzel az eszeggel. Nálunk Németországban például nincs is olívafa, tehát akkor ebből nem kapunk. Lehet, hogy krumplikat kellene. A krumplikat e, olivákkal kellene helyettesíteni. Tehát a mezőgazdaságban rengeteg pénzt tudnak beleölteni. Iván, szeretne hozzáfűzni valamit az elhangzottakhoz? Smolova kolléganő, Smolkova kolléganő, javítja ki magát az elnökasszony. Szeretne valamit tudni az 5 öt, ös flexibilitásról? de 5 plusz... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az 5 plusz 5 éves időkeretet illeti, ez az a időtartam együttes, amely a legnagyobb támogatós, támogatást kapta. Ez is jelenteni, hogy a programjainkat módosítani kellene. Tehát most a 2014 utáni periódusra gondolunk, most legyen szó 5 évről vagy 7 évről, egy biztos, hogy a jelenlegi futóprogramokat meg kellene változtatni. És az eljárásokat is, a, az ellenőrzési, felügyeleti eljárásokat is, és a megvalósításokat is meg kellene változtatni azaz új eljárások kellene, hogy érvénybe lépjenek az ellenőrzésre vonatkozóan, ami, ami szintén a maga módján időigényes, mert hogy mindent át kellene újra gondolni, és egy adott szakaszban ez azt jelenteni, hogy meg kell mindent változtatni minthogy egy új pénzügyi keret áll fel majd. Én úgy gondolom, hogy a 7 év nem igazán lenne üdvözítendő, hanem inkább a 10 éves keretet válasszuk, az 5 plusz 5-öt akár, és ez fogja azt eredményezni, hogy a félidős vagy időközi értékelés ne legyen felesleges. Ez lehetővé teheti, hogy elmélyültebben ellenőrizzük, elemezzük és ellenőrizzük a folyamatokat a tíz éves keretben. Tehát az 5 plusz 5 ös megoldás, vagy a 10 éves megoldás, az 5-ös 5-ös, 5 plusz 5-ös lehetővé teszi azt, hogy időközben egy értékelést végezzünk, és módosítsuk mindazt, ami nem jól működött 5 évvel keltével. 22. März et nun. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje holnap 12 órakor. Következő napi rendi pont 5-ös, a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítése. Sean Kelly képviselő úr foglalkozik ezzel a témával, van egy eh, bizottsági jelentés, Kelly úr egy vélemény dolgozott ki, és hát is adom neki a szót, hogy bemutassa ezt. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos terület ennek a bizottságnak a szempontjából, hiszen ez foglalkozik a fiatalokkal, az oktatással, a kultúrával, és a bizottság 2010. novemberében publikált egy közleményt, és ebben javasolt bizonyos megközelítéseket az Európai Unión belül a személyes adatok védelméhez, és ezzel megnyílt a vita a jogalkotási keretről, a gyors technológiai fejlemények tükrében, a számítástechnikai fejlemények, illetve az alapvető emberi jogok kartájának ide vonatkozó cikke alapján. Tehát 95-ben történt egy törvényi törvényalkotói mérföldkő, majd 2010-ben ez módosításra került a magán a személyes jogok irányelvével, most pedig eljutottunk az alapvető emberi jogok 8-as cikkeihez, ez egy új jogi alap a személyes adatok védelméhez, mind online és offline környezetben. Ez a, mióta a Lisszaboni szerződés életbe lépett. Ez tehát lehetővé teszi számunkra az, hogy legyen egy egyetlen olyan jogi eszközünk, amivel ezt a területet szabályozni tudjuk. Tehát ez tehát a háttér. Enben a támogatással négy már említett terület is volt, az átláthatóság, a fiatalkorok védelme, az oktatás és a tudatosítás. A, először is javítanunk kell az átláthatóságot annak biztosítására, hogy az egyének megfelelő tájékoztatást kapnak a kormányoktól, az internetes szolgáltatáktól, stb. Tehát, hogy ezt hogyan történik, és hogy ez a tájékoztatás milyen módon jut el hozzájuk, az egy másik kérdés. Tehát a hozzáférhetőség is nagyon fontos kérdés, és az embereknek tud a, a tájékoztatást a saját jognyelvükön kell kapniuk, és hát itt nagyon fontos például a gyermekek védelme. A bizottság úgy gondolja, hogy a 95-ös adatvédelmi direktíva nem eléggé világos, és ezért ezt aktualizálni kell. Ami pedig az én véleményemet illeti az oktatás és a fiatalokkal kapcsolatos ügyek miatt, különösen fontos ez a számunkra, és nagyon fontos, hogy teljes legyen az átláthatóság, világosak legyenek a felek felelősségei és jogai, ami az egyének védelmét illeti, és az egyének adatainak védelmét, és különösen oda kell figyelnünk a gyerekekre, hogy az őrájuk vonatkozó adatok ne juthassanak a badatlan kezekbe, és a fontos az, hogy azok, akik ellenőrzik az adatokat, ne érezzék úgy, hogy ezek az adatok a saját tulajdonukat képezik. Ehhez fontos az oktatás, a tudatosítás, a a gyors technológiai változásokhoz állandó erőfeszítésekre van szükség az oktatás területén és a tudatosítás területén. Fontosak a jó gyakorlatok, a megfelelő adatvédelem, annak érdekében, hogy megfelelő szabályozás jöhessen létre. A, időnként a, az információval visszaélnek emberek, és sokszor az információ eljut olyan helyekre is, ami nem mindenkinek az érdeke. Tehát itt különböző hatósági oktatásokra, képzésekre is szükség van annak érdekében, hogy ezt elkerülhessük. És ami az egyéneket illeti, különösen a fiatalokat, őket is képeznünk kell arról, hogy milyen felelőtésségeik vannak, és Időnként a bizonyos weboldalak a tartalma is megfontolandó, ezek károsak lehetnek, és mindezen a dolgok tagállamokra vonatkozóan megfelelő szabályozást kell találni, de talán ez sem elég, nagyon fontos a tudatosítás is, és az oktatás, a nevelés, ez is rendkívül fontos. Ezt is figyelembe kell venni az irányelvben. Sajnos 1500 karakterre voltam korlátozva, de más pontokat is szerettem volna megemlíteni, csak egyszerűen nem volt elég helyem ahhoz, hogy mindenről beszámoljak. Azt is hallottam az utóbbi időben, hogy a 900 cég fenntartása nagyon fontos, ami az oknyomozó újságírással foglalkozik. Tehát várom most ebbe kapcsolatban a kollégák kommentjeit, a módosításokat, és remélem, hogy együtt majd erős jelzést tudunk adni a bizottságnak, a szakbizottságoknak, még a törvényhozási javaslatok előtt. Ezzel szeretném megköszönni azt, hogy lehetőséget kaptam erre, és el kell, hogy mondjam, hogy sajnos holnap nem fogok tudni részt venni, mert nálunk nemzeti ünnep van, és a Szent Patrik napon muszáj ünnepelnem, talán egy pányt a géniszt is megiszom majd, és hát majd mindenkire gondolok, vagy talán küldök is. Perhelyen asszony. Köszönöm szépen Sean Kellynek a véleménytervezetének a bemutatását. Van néhány kérdés, amit ki szeretnék emelni, főleg ami az ifjúság védelmet illeti. Oda kell figyelni arra, hogy még az új fejlemények a technológiában, új platformok, közösségi hálók, oda kell figyelni a fiatalainkra időben. Gyakran nem szükségszerűen veszük észre a következményeiket. Túlságosan sok adatot teszünk fel, például a fészre. Az egyik kolléganőmre ez megtörtént, adott, ráklikkelt valamire, és egy egyszer csak kapott egy olyan követési szolgáltatást, amit ő nem is kért. Ebben az esetben felnőttel történt, de a gyerekekkel még inkább megtörténhet a fiatalokkal. Nagyon sokszor a fiatalok magukra vannak utalva, és senki nem mutatja meg nekik. Ráadásul Facebookon nem mindenki mutatja, írja a saját korát. Oda kell figyelni, meg kell nézni, hogy mik a szabályok, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, mindenképpen kell egy normatív keret. Nem akarjuk korlátozni a közö, az internet közösség teremtő lehetőségeit, mert az internet ezt tesz. Ugyanakkor jog van, a, jogunk van arra, hogy megvédjük a személyes adatainkat, hogy töröljük ezeket, ha szükség van arra, hogy megtudjuk, hogy hova is kerülnek ezek a személyes adatok, úgy például, hogy nagyon fontos a munkánk szempontjából, és harcol, harcolnunk kell azért, hogy ez meg is maradjon így az interneten. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, támogatom mindaz, ami elhangzott. Köszönöm szépen Kelly kollégának. teljesen támogatom a véleménytervezet tartalmát, de úgy vélem, hogy bizonyos kérdésekben szigorúbban kellene eljárnunk. Mindig is azt gondoltam, hogy a, véde, a gyermekeket védeni kell, és ez a legjobb eszköz a média nyilvánossága. Nagyon sokat beszéltünk erről. Én szeretném, hogy legyenek konkrét tények, és a tagállamokat fel is szólítottuk erre. Nagyon jó lenne, hogy ebben az értelemben a tagállamok felszólítjuk még egyszer, hogy szükség van arra, hogy nagyon fontos legyen az, a képzés, ami szükséges. A, a gyerekeket fel kell készíteni arra, hogy hogyan használják a média, mass media, a tömegkommunikációs eszközöket. Meg kell nézni, hogy milyen úton indulhatnak és hova juthatnak el az interneten keresztül, azért, hogy tudják, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve, és hogyan kell elkerülni ezeket a veszélyeket. Tehát sokat kell dolgozni azon, hogy a szervereket szabályozzuk, ugyanis ezek a szerverek mindannyiunk adatait összegyűjtik. Nekünk is kell, hogy jogunk legyen, hogy hozzáférjünk az adatokhoz, és tudjuk pontosan, hogy rólunk mit gyűjtöttek össze, és mit adtak tovább. Ez nem csak az adatvédelmi biztos dolga, úgy vélem, hogy ez kötelező kellene, hogy legyen minden szerver számára, mindenki, aki ilyen szolgáltatásokat nyújt, azokat az adatokat rendelkezésre kell bocsájtani. Esetleg megadja lehetőséget arra, hogy töröljük az adatokat, amennyiben nem akarjuk, hogy ezek az adatok nyilvánosságra kerüljenek. Én nagyobb világosságot szeretnék, tisztán szeretnék látni itt a helyzetben, hogy mit lehet, mit nem lehet. Úgy vélem, hogy nagyon fontos egy tájékoztató kampány, sőt, hogy képzés legyen az iskolákban a kisgyerekeknek egészen a felnőttekig, mert nagyon sok felnőtt sem tudja, hogy mit tehet és mit nem tehet a, az internet. Én azt is szeretném, hogy jobban, világosan fogalmazunk. Anibal kép. Ähm, ich fange mit äh, der Stellungnahme von Frau kammer an. Majd äh, visszautalnék arra, mint a korábbi felszólaló mondott. Ezt tudom, hogy nagyon érzékeny pont. Hogyan is boldogulunk az internet szolgáltatókkal? Lehet -e ezt szabályozni, és esetleg ez ellentmond a szólásszabadságnak. Tehát itt vannak pro, pro és kontra érvek, vagy hogy úgy gondoljuk-e, hogy más területeket is szabályozni kell, akkor az vonatkozik az internet szolgáltatókra. Elven egyetértek, de meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban a korlátozásokat is figyelembe véve megvalósítani. De nem hiszem, hogy az internetes szolgáltatóknak kell lenniük az az egyetlen gazdasági szereplőknek, akikre nem vonatkoznak az ilyen szabályok. A média nevelési vonzatai Um, itt uh, nekik saját döntéseket, saját szabályozást kell foganatosítaniuk. Lenne egy kérdésem Kelly úrhoz. A javaslata a hatos pontra vonatkozóan a kiskorúak, az adatvédelem vonatkozásában lehet, hogy nem értettem pontosan, de szeretném megérteni, hogy mit is mondott, hogy uh, a, a szociális médiával van ez kapcsolatban, vagy ez mit is, tulaj, mit is jelent teljes egészében nem értettem, hogy itt van -e egy ilyen hatás, vagy nincs. Köszönöm. Ich äh, habe eine Frage an Kelly, ich möchte aber eine Vorbemerkung. Lenne egy kérdésem Kelly úrhoz, de szeretnék egyben egy kommentet is hozzáfűzni. Már hosszú idő óta olyan országban élek, ahol nagyon sok dolog tiltott ott illetve korábban egy ilyen országban éltem most, szerencsére semmi nem tiltott abban az országban, ahol élek. Én szeretném elmondani, hogy egy kicsit szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy letiltsunk dolgokat. Fontos az, hogy beszéljünk a szabályokról, ezt teljesen világosan szeretném kifejezni. A tapasztalatom szerint a legjobb módon úgy tudjuk védeni a gyerekeket, hogyha megnézzük a rájuk vonatkozó törvényeket, jogi szabályozást, de eh, vannak bizonyos kétségeim avval, hogy mennyire hatékonyak a tiltások. Ez nem jelenti azt, hogy üljünk hátötett kézzel és ne tegyünk semmit. Ezért szeretném kifejezetten támogatni Kelly úr kezdeményezését, csak egyetlen kérdésem lenne mindehez. A gyerekek nagyon gyorsan tanulnak ők, akik ugye szinte rátapadnak a számítógépre, sokkal gyorsabb jobban megtalálják a módját annak, hogy hogyan tudják megkerülni a tiltásokat, mint a felnőttek. És ez a probléma. Az a vágyunk, hogy védjük a fiatalokat, a gyerekeket, de ehhez egy dinamikus megközelítésre van szükség, hiszen ők annyira gyorsan tudnak tanulni. Tehát a kérdésem az a következő, amikor arról van szó, hogy hogyan védjük a fiatalokat, a gyerekeket, hogy lehet, hogy egy záradékot, egy pontot kellene a szabályozásra belefoglalni, hogy szükség lenne egy dinamikus megközelítésre akkor, hogyha ez tekintetben tényleg hatékonyak akarunk lenni, hiszen a gyerekek, a fiatalok annyira gyorsan tanulnak. Úgy gondolom, hogy ezt ki kellett hangsúlyozni. Köszönöm. Miss Hannibal, és utána a következő felszólaló. Köszönöm szépen, és Kelly úrnak is köszönet ezért a jelentésért, ezért a véleményért, ez nagyon is lényegre törő. Azt gondolom, hogy szükség van az internetre vonatkozó szabályozásra, és azt is tudom, hogy a parlamentben ezt már széles körökben vitattuk, ugyanakkor nincs semmilyen olyan közlemény, ami vagy kommunikáció, amire ne vonatkozna szabályozás. Tehát, hogyha letiltunk dolgokat, lehet, hogy ez egy kicsit túl erős kifejezés, de kell, hogy legyen egy olyan határ, hogy mi az, ami megengedhető, és mi az, ami nem. És tulajdonképpen erről szól ez az egész, és már ebben a bizottságban is beszéltünk arról, hogy felháborító képek jelennek meg a gyerekekről az interneten, és ez tulajdonképpen jogszerű bizonyos tagállamokban. Sokkal jobb lenne, hogyha elő egyáltalán nem jelenhetnének meg ilyen felvételek az interneten. Ez az én véleményem. Tehát, hogy tisztán védeni kell azokat, akik védelemre szorulnak a számítógépes online tartalmaktól mert hogy ezek sokszor kárt okozhatnak, és sajnos ezek léteznek. Tehát tényleg kellenek adatvédelmi intézkedések a gyerekek védelmében, és nagyban támogatnám ezt itt és a jelentés többi részére vonatkozóan is vannak ugye kevésbé súlyos kérdések, de például a médiatudatosság ebben is foglalkozni kell, és nem csak a gyerekek vonatkozásában, hanem a szülők vonatkozásában is. Ez is egy szülei felelősség, hogy a szülőknek oda kell figyelni, hogy mi az, amit megnézhet a gyerek az interneten. Tehát én nagymértékben támogatnám a véleményemet, és remélem, hogy a bizottság nagy része is ezt fogja tenni. Köszönöm szépen. A média tudatossággal kapcsolatos dolgok, nos ez rendkívül fontos védeni kell a gyerekeket saját maguktól is. Mert nagyon gyakran előfordul, hogy belebonyolódnak valamibe, és nem tudják megvédeni magukat meg kell tanítanunk őket a kockázatokra. Kellenek olyan nevelők, akik szintén értik ezeket a kockázatokat. Tehát tulajdonképpen nekünk képeznünk kell, tudatosítanunk kell a tanárokat is, akik különböző területeken aktívak, hogy mi az, ami kritikus fontosságú itt. Ők nagyon gyakran kevesebb többet tudnak erről a technológiáról, mint a saját diákjaik, hiszen nem ezzel nőttek fel, úgyhogy oda kell figyelnünk arra, hogy képezzük a tanárokat ennek a problémának a megválaszolására, hogy a saját, saját maguktól védjük a gyerekeket, hiszen sokszor a tűzzel játszanak. Um Tröbel képviselő mondta, és nem szeretem, hogy félreértsenek, Észre kell venni, hogy mi nem vagyunk felelősek olyan dolgokért, amelyeket a szolgáltatók vagy maguk a, a felhasználók felraknak a szájtokra. Mert hogyha témáról, erről beszélünk tulajdonképpen. Egy másik kérdés, a fiatalok védelme kérdés, az mindig ugyanaz. Egy kicsit olyan, mint a szélmalom ellen harcolni. Hogyha egy korhatárt húzzunk meg. Én tudom nagyon jól, hogy nem ez a szabály bizonyos dolgokban, bizonyos 16 évesek, akik nem nézhetik a tévét egy bizonyos óra után, mert a szülők azok, akik ösztönzik a gyerekeket. Nem szólnak rájuk, hogy nem szabad tévét nézni utána, vagy nem foglalkoznak ezekkel a tanácsokkal, sajánlásokkal ha a szülők nem foglalkoznak azzal, hogy mit néznek a gyermekek, vagy sem, akkor mi nem tehetünk semmit. Mi el akarunk kerülni, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek, ugyanakkor tudnunk kell, hogy az, amit mi, azokat, akik mi el akarunk érni, azokhoz nem jutunk el a gyermekvédelem szempontjából. Én nem tudok jobb megoldást ajánlani azonáltal. Kelly képviselő. Thank you very much. Köszönöm szépen és köszönöm ezeket a felszólalásokat. Ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos terület, és nagyon kényes terület is. A legtöbben beszéltek két dologról. Először is, hogy a szabadságjogokat biztosítani kell az embereknek, hogy használhassák szakmai szempontból munkájukhoz a netet, de védenünk kell az embereket elsősorban a fiatalokat, és itt kell döntést hoznunk, hogy milyen messze mehetünk. Az első dolog, amiről beszélnék, eh, hogy a gyerekek a eh, nagyon sokszor ott vannak az interneten, és hogyha tilalmakat vezetünk be, ezt meg tud tudják kerülni, de ez nem ok arra, hogy itt ne szabályozzunk. Legalább szükség van arra, hogy megpróbáljuk elérni a szükséges helyzetet, tehát a megfelelő korosztálynak a megfelelő lehetőséget biztosítani, és ezt szabályozni. Tehát uh, itt uh, a sokszor a szülők sem tartják be a korhatár besorolásokat, tehát ezt is figyelembe kell venni a szabályozás kialakításakor. Amikor a fiatal korúakat akarjuk védeni, ez egy rendkívül fontos téma, és biztosítani kell azt is, hogyha ők például valamit feltesznek a netre, például a Facebookra, akkor tudják azt, hogy ez törölhető-e vagy sem és itt nagy a felelősség sok csoport esetében, tehát a felhasználók esetében is, de itt a szolgáltatónak is súlyos felelősségei vannak, erre is oda kell figyelni, és ezt is ki kell hangsúlyozni. Súlyos felelősséggel tartoznak a tanárok, a szülők ebben elnök igaza van, hogy valahogy képezni, nevelni kéne e tekintetben a tanárokat is, hogy a, mit engedhetnek meg a fiataloknak ezeknek az eszközöknek a, az esetében. Tehát valahogy meg kellene próbálni szabályozni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a legjobb egyensúlyi helyzet kialakítható. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Ich nehme an, es werden einige Änderungsanträge aus den Reihen. Bizonyára lesznek módosítások, amelyek beérkeznek a bizottság részéről. Remélem Kelly képviselő úr nagyon boldogan számításba veszi ezeket. Március 21-e van a módosítók benyújtásának határideje jövő héten. Kicsit sietnünk kell annak érdekében, hogy ezt megtegyük. Hatos napi rendi pontot töröltük, rátérünk, következik a koordinátorok ülése. Arra kérem a kollégákat, akik nem érintettek a koordinátorok ülésén, hogy hagyják el a termet. A koordinátorok és tanácsadóik maradhatnak a teremben. Köszönöm szépen!